Az ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején fogjuk elfogadni, és hogyha a mostani állásfoglalásokkal kapcsolatban nincsen megjegyzés, akkor az állásfoglalásban megjelölteknek továbbítjuk az állásfoglalást. Az ülést elnapoljuk.